Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ö, 13 36 el, tartózkodással elfogadtuk. Az egyes módosítóról név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 8 igen, 45 nem mellett elutasítottuk. Következik a négyes módosító, az ötös módosító elnézést ki ta, szavazza meg, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk. Az A preambulum bekezdés 3-as módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 14 igen, 32 nem szavazattal elutasítottuk, 17 tartózkodással. A négyes módosító következik, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. E preambulum pont, kettes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Hat, igen, 40 e, nem mellett elutasítottuk. És akkor most az állásfoglalás indítvány egészéről szavazunk, ki támogatja ellene tartózkodás, tehát kevés ellenszavazat és kevés tartózkodás mellett elfogadtuk. És akkor most hat állásfoglalás indítványról szavazunk Mexikó esetében. Öt frakció nyújtott be közös módosítót az egyes bekezdésről, a második módosítóról név szerint szavazunk, szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Hárman vetették el 8 támogatták, egy tartózkodással elutasítottuk. A 9-es bekezdés 7-es módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 9-es bekezdés 3-as módosítója név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 7 igen, 54 nem mellett elutasítottuk, egy tartózkodással. 11-es bekezdés 8-as, 10-es bekezdés 8-as módosító kitámogatja, ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es bekezdés, 4-es módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 7 igen, 54 nem, egy tartózkodás mellett elutasítottuk. 12-es bekezdés, 5-ös módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, le, lezárom a szavazást. 6 igen, 54 nem, két tartózkodás mellett elutasítottuk. Az A preambulum egyes módosítója név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Hét igen, 55 nem, egy tartózkodás mellett elutattuk. A J preambulum bekezdés következik, hatos módosító ki támogatja, ellenvetés, tartózkodás, elutasítottuk. A záró szavazásra szövetkezik, tehát az egész indítványról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 57 igen, 2 nem, egy, három tartózkodás mellett elfogadtuk. A napi rend szerint most öt állásfoglalási indítvány érkezett a dél-koreai halálbüntetés témájában. Nincsen módosító indítványunk, név szerint szavazunk, megértem a szavazást az egész állásfoglalásról. Haben alle abgestimmt? Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. 50 igen, 4 nem szavazat, 4 tartózkodást, elfogadtuk az állásfoglalást. Ich habe vom, Rat a tanácstól megkaptuk első olvasatban az állásfoglalást, illetve a bizottságtól is az ülés jegyzőkönyvébe felvesszük ezeket. Három hónapos időszak áll rendelkezésünkre holnaptól kezdve, hogy döntsünk, mint parlament hogyha nincsen ellenvetés a jegyzőkönyvet illetően, akkor felveszem a jegyzőkönyvbe, a címzetteknek eljuttatom ezt. Nem látok ellenvetést. Megszakítom az Európai Parlament ülését, mindenkinek jó utat kívánok hazafelé, lezárom az ülést. So, so